Otwieram posiedzenie. Az ülést ezennel megnyitom. Protokół wczorajszego posiedzenia i przyjęte teksty są... A tegnapi ülés jegyzőkönyvét és az elfogadott dokumentumokat megkapták. Van -e ezzel kapcsolatban bármilyen fajta megjegyzés? Hogyha nincs, akkor elfogadtuk így a jegyzőkönyvet. Akkor most rátérünk egy nagyon fontos napirendi pontra, mégpedig a kérdések órája, és a kérdéseket a bizottság